Le président de la République de Bulgarie, Rosen Plevneliev. Rosen Plevneliev a bolgár köztársaság elnöke. Bitte. Sehr geehrter Herr Staatspräsident! Tisztelt Plevneliev eh, elnök úr, sok szeretettel köszöntöm az Európai Parlamentben. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött ma körünkbe. Nagyon szoros kapcsolatot eh, alakított ki az elmúlt években az európai intézményekkel. Az Európai Unió egyik fontos tagállamának eh, elnöke. Két éve már különösen nagy kihívások állnak önök előtt is a migrációs probléma fényében. Köszönöm ezért, hogy eljött ma hozzánk látogatóba. Mindig nagy megtiszteltetés, hogyha az Európai Parlamenthez szól. Tessék, elnök úr, öné a szó. Mr. President. Tisztelt elnök úr! Tisztelt európai parlamenti képviselők! Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon Bulgári- Bulgária elnökeként szólhatok önökhöz.